változtatni, egyébként ezt elfogadatnak tekintjük. Az év utolsó ülésszakának, utolsó ülésnapját zárjuk be most. Örülök, hogy az új kollégák nagyon jól bedolgozták magukat rövid idő alatt is a 2009-es év során a munkába, és valamennyiüknek pedig boldog karácsony